Okay, colleagues, I suggest that we start with our meeting. Kedves kollégák, kezdjük el a munkát. Kérem, üljenek le. I open the meeting. Az ülést megnyitom. Az első napirendi pont meglepő módon a napirend elfogadása. Köszönöm, hogy csöndben maradnak draft agenda was emailed to you. Ha minden igaz, akkor április másodikán mindenki megkapta a napirend tervezetet, és megtalálja a dossziában. Szeretném felhívni a figyelmüket egy apró kis változásra. A hetes napirendi pont a kis vélemény négyes helyre kerül elő. Az ötös napirendi pont pedig eh, Katalin kollega véleménye a hetedik helyre sorolódik át. Tovább is ugrunk Gyorsan, frissen a második napirendi pontra az elnök közleményei. Rögtön bejelentem, hogy az interneten figyelemmel követhetik mai ülésünket, és ezzel tovább is ugrunk a hármas napi rendi pontra, ami a március 20-ai, illetve 26-27-ei ülések jegyzőkönyvének elfogadását takarja. Mindenki megkapta április 15 én ezeket a jegyzőkönyveket, ha senkinek nincs ellenvetése, akkor elfogadottnak tekintjük e jegyzőkönyveket. És már a négyes napi rendi pontnál is tartunk egyből. 16 per 2001-es számú külön jelentés e, uniós pénzügyi seg, támogatás Bulgáriának, Litvániának és Szlovákiának az atomerőművek leszereléséhez eredmények és jövő kihívásai alcím, mert viseli az előadónk e, Marian Jean Marinescu úr. Először Fazekas eh, Szabolcsnak adom meg az Európai Számvőszék tagjának, aki illetékes az ügynek. Köszönöm. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, először is szeretnék hangot adni hálámnak, amiért az önök szakbizottsága napirendjére tűzte az Európai Számvőszék 16 per 2011-es külön jelentését, amely a bolgár, litván és szlovák atomerőnek leszereléséhez nyújtott uniós pénzügyi támogatás ellenőrzésének problematikáját járja közbe. Először is köszönettel tartozom Marinescu úrnak és csapatának, szakértőinek, akik e fontos téma iránt igen elkötelezettek, és mind a mellett nyitottak voltak és együttműködőek. Az nukleáris biztonság és az atomerőművek leszerelése releváns, fontos kérdés, annak köszönhetően, hogy az Európában található 143 atomreaktor egy harmadát eh, bezárják 2025-re. Bulgária, Litvánia és Szlovákia esete jól mutatja, hogy az atomerőművek leszerelése, illetve az atom hulladék kezelése technikailag összetett és hosszú folyamat, amelyhez igen jelentős források szükségeltetnek. a nukleáris biztonság növelése érdekében az említett három ország a csatlakozási tárgyalások keretében vállalták, hogy minél hamarabb bezárják e, és leszerelik 8 e, atomreaktorukat. Kivételes társadalmi, gazdasági és pénzügyi terheket figyelembe véve az Európai Unió három országprogramon keresztül e, nyújtott támogatást, kettő 1,85 század milliárd euró összegben 99 és 2013 között. Jelentős uniós támogatásról beszélünk tehát, és igen eh, komplex elvárásokról. Így már 2009. októberében nekiláttunk munkánknak a száműszéknél. Külön jelentésünk Elsősorban a leszerelési programok végrehajtására koncentrál az említett három országban 99 és 2010 közötti időszakban. Auditunk ellenőrzésünk során azt vizsgáltuk, hogy a azonosított igények, szükségletek mentén került a végrehajtásra ez a program, illetve az uniós források felhasználása során a kormányzat megfelelő módon járt -e el. Egyre nagyobb érdeklődés övezte ezt az auditot e, mindkét oldalról. Az előzetes megállapításaink e, az önök figyelmét is felkeltették. Marinescu úr kapta azt a feladatot, hogy készítsen egy jelentést, amely az Unió által finanszírozott leszerelési program politikai aspektusait járja körbe. Együttműködésünk keretében gyümölcsöző egy eszmecserét folytattunk Marinescu úrral, és természetesen a szemőszék szívesen nyújtotta át mindazt az információt, amelyre Marinescu úrnak szüksége volt ahhoz, hogy 2011. április 5-én az Önök Szakbizottsága nevében egy állásfoglalást fogalmazzon meg e témában. Jelentésünk előzetes eh, megállapítása alapján, illetve az önök állásfoglalás alapján egy, az Európai Bizottság is kiadott egy jelentést, amelyben konkrét felelősségeket, felelősségi köröket fektetett le, illetve a felügyeleti feladatokat is alaposan ban leírja, mint korábban az Európai Számvőszék, az Európai Bizottság jelentés alapján külön jelentését 2012. februárjában véglegesítette. Ebben leírjuk, hogy Bulgária, Litvánia és Szlovákia a vállalásaik értelmében lezertek, működésen kívül helyezték reaktorjaikat, amely roppant fontos mérföldkő a folyamatban. A munka dandárja még előttünk áll, és bizony finanszírozási hiányt állapítottunk meg, kb. 2,5 milliárd euró összértékben. A viszonylag laza szakpolitikai keret miatt a programokat átfogó értékelésnek nem vetik alá, amelyekben a prioritásokat, az igényeket, illetve az elérendő célokat egyértelműen papírra vetnék. Így tehát túlköltekezés, illetve a programok végrehajtásában késlekedés tapasztalható. A rádióaktív hulladékkal kapcsolatban illetve a technológiai elvárásokkal, igényekkel kapcsolatban hiányoznak fontos információk, illetve költségelemzések. Nem tudjuk, hogy milyen mértékben sikerült enyhíteni az atomreaktorok bezárásának a következményeit. Átfogó igényfelmérés a prioritások megállapítása, illetve a konkrét célok lefektetése sem megfelelően történt, történik. Az számvőszék azt javasolta, ezért tehát a további költekezések előtt az Európai Bizottság elemezze a, fennáll, a rendelkezés álló forrásokat, a várt eredményeket, és fektesse le a követelményeket ahhoz, hogy hatékony, hatásos és gazdaságos módon használjuk fel az uniós forrásokat. Ennek érdekében egy részletes igény eh, elemzést kell készíteni, a program eddigi eredményeit figyelembe véve, az még végrehajtandó feladatokat, és a finanszírozási eh, tervet is a rendelkezésre álló források tükrében. Ez oda vezet majd, hogy a célokat és a forrásokat egymásnak meg lehet feleltetni, és megfelelő jelző számok alapján lehet figyelemmel követni a programok végrehajtását, hogy az Európai Unió úgy dönt, hogy további pénzügyi támogatást nyújt a következő több éves pénzügyi keretben, akkor annak, ennek a támogatásnak azon, az alapon kell történnie, hogy hozzáadott értéket képvisel az uniós finanszírozás, és természetesen további finanszírozási forrásokat kell találni, például a struktúrás forrásokat, illetve az uniós kifizetések végrehajtásában a megfelelő feltételek biztosításához kell kötni mindezt. Egy, egyik megalapításunk is az volt, illetve auditunk egyik fontos eredménye az volt, hogy az Európai Bizottság vállalta, ahogy a számőszék ajánlásait végrehajtja, 2013-at követően, tehát hatás tanulmányt végez, és a teljesítményjelző számokat is felülvizsgálja, a 2013 utáni időszakra is meggyőződésem, hogy a szorosabb együttműködés a számvőszék és az önök szakbizottsága között fontos szerepet játszhat abban, hogy biztosítsuk, hogy valóban pragmatikus, gyakorlatilag végrehajtásra kerülnek ezen eh, programok, és a bizottság tartja magát vállalásához. Marinescu úr második jelentése ez, amely a leszerelési programot teljes komplexitásában vizsgálja, és elkészült. Ez a tervezet, hiszen tervezett formában létezik még csak, felhívja a figyelmet a hiányosságokra a program végrehajtásában, illetve a finanszírozási hiányosságokat, ragaszkodik ebben Marinescu úr ahhoz, hogy mindenképpen visszafordíthatatlan módon kerüljenek leszerelésre ezek a reaktorok, illetve külső szakmai szakértelem igénybe vételét is előírja. Ebben a dokumentumban azt is olvashatjuk, hogy mennyire fontos, hogy egy átfogó és részletes e, előzetes értékelés készüljön arról, hogy milyen fellépés tevékenységeket lehet lehessen finanszírozni, illetve előzetes feltételekhez kell kötni a jövőbeli kifizetéseket. Ezen felül az önök jelentése joggal mutat rá arra, hogy az EBRD mennyire problémás szerepet játszik ebben az egészben, illetve hogy hatékony kormányzati mechanizmusokra van szükség, például releváns indikátorokra, és felvet kérdéseket azzal kapcsolatban, mi a hozzáadott értéke, annak, hogyha a bank kapja a végrehajtási szerepet. Az Európai Fejlesztés és Újépítés ott pedig felszólítja, hogy a projekt végrehajtásával kapcsolatos jelentését bocsássa a parlament eh, rendelkezésére, amelyet az Európai Bizottságnak kell eh, emellett még megvizsgálnia. Ezen kérdésekre megfelelő válaszokat várunk, ebben természetesen számíthatnak a mi segítségünkre, tapasztalatunkra, hiszen mi az EBRD-vel, az Európai Beruházási és Fejlesztési Bankkal egy intézmény megállapodással is rendelkezünk, amely segíthet önöknek. Remélem, hogy a mi általunk készített jelentés és az önök munkája hozzájárulhat ahhoz, hogy az uniós döntéshozók valóban felülvizsgálhassák ez irányú finanszírozási döntéseiket. Javaslatok végrehajtása remélhetőleg majd javítja a hatékonyságát és hatásosságát a Bulgáriában, Litvániában és Szlovákiában folyó eh, atomerőművek leszerelésére vonatkozó eh, programok tekintetében, ezzel növelvén Európa szerte a nukleáris biztonságot és az európai polgárok életminőségét javítva. Elnök asszony, megragadnám ezt az alkalmat arra, hogy biztosítsam önöket arra, arról, hogy a számvevőszék szívesen működik együtt, Marinescu úrral és mindannyiukkal e témában, annak érdekében, hogy gyorsabban és jobban fogadhassuk e, el ezeket a döntéseket és lépéseket, amelyekre utalunk jelentésünkben. Köszönöm az önök figyelmét. Köszönjük szépen Fazekos úrnak az előadását, most pedig megadjuk a szót a jelentéstevőnknek, Marinescu úrnak parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A jelentésem a számbevőszék jelentését vette alapul, és szeretném megragadni a kezdeményezést, és szeretnék köszönetet mondani a számbevőszék képviselőjének nagyon jó volt az együttműködés. Az első jelentés alkalmával is, amely ugyanebben a témában készült, sok-sok információt kaptam önöktől, szeretném ezt megköszönni önöknek. A számbevőszék jelentése mellett a parlament első, által elfogadott első jelentést szintén elemeztem, megvizsgáltam. Az is a 2014-2020-as időszakot veszi szemügyre, ami a források, támogatások biztosítását illeti a reaktorok leszereléséhez. Több reaktorról van szó az érintett három erőmű esetében. Természetesen érdekel a kollégák véleménye a jelentésem tartalmával kapcsolatosan. Az elsődleges cél a jelentésem esetében az volt, hogy a következő témákat kiemeljem. Nagyon szigorú végrehajtási tervekre van szükség, amely meghatározza az időkeretet is. El kell gondolkodnunk a megfelelő költségvetésről, és el kell gondolkodnunk azon, hogy az egyes tevékenységeket hogyan kell finanszírozni, és természetesen oda kell figyelnünk a finanszírozási forrásokra is mindeközben. Mindennek előfettételt kell képeznie a források odaítélése szempontjából az Európai Parlament és az Európa Unió tanácsa által. A 2014-2020-as időszakra vonatkozóan ezeket a forrásokat ugye még oda kell ítélnünk. Éppen ezért ezek a szempontok nagyon fontosak továbbá. Biztosítanunk kell azt is, hogy ezeket a forrásokat csak is a leszerelésre használják, és ne lehessen azokat más tevékenységek végrehajtására felhasználni. Továbbá mindenképpen tisztáznunk kell, hogy ezen pénzek lesznek-e az utolsó források, az utolsó támogatások, amelyekkel az Európai Unió hozzájárul ezen erőművek leszereléséhez. Továbbá szükség van egy jelentésre az EBRD munkájával kapcsolatosan. Továbbá tisztázunk kell azt is, hogy az együttműködés az EBRD-vel a továbbiakban szükséges, kívánatos-e, hiszen az Európai Unió biztosítja a főfinanszírozási forrást a továbbiakban, tisztázni kell, hogy szükség van-e további forrásokra. Azok a pénzek, amelyeket az Európai Unió a 2014-2020-as időszakra rendelkezésre bocsát, azokat szigorú ellenőrzésnek kell alávetni, Továbbá meg kell felelni az Európai Unió költségvetési rendeleteinek, az eddigiek során csak a számbevőszék ellenőrizte ezeknek a pénzeknek az elköltését, ez a továbbiakban nem lehet így. Várom a véleményeket, kíváncsi vagyok a kollégák és a bizottság véleményére egyaránt. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen Marinescu képviselőnek. Peter Farrows, az Energiaügyi Főigazgatóság igazgatója van itt nálunk. Szeretne hozzászólni? Chairman, Chairman, first of all. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük a zsúrnak ezt a prezentációt. Hogyha visszatökéntünk a múltra, akkor láthatjuk, hogy a számvőszék jelentése figyelembe vette az Európai eh, Bizottság eh, eddigi eh, véleményét is, ezért, hogyha megengedik, illetve erről már véleményt mondtunk, ezért, hogyha megengedik, akkor csak a Marinescu jelentésre koncentrálnék. És egyben megragadnám az alkalmat, hogy Marinescu úrnak megköszönjem, hogy felvezette a jelentését. Általában véve elmondhatjuk, hogy az Európai Bizottság eh, Fazekas úr által felvezetett eh, véleménytervezetet, illetve jelentéstervezetet eh, támogatja, amelyet egyébként a középtávú 2014 és 20 közötti pénzügyi tervben az Európai Bizottság már előre figyelembe vett. Hangsúlyozni fontos, hogy az atomerőművek bezárásán és leszerelése elsősorban a tagállamok felelőssége, ezt az elvet mindenképpen meg kell említeni. Ugyanakkor egyértelmű finanszírozási tervre van szükség. Az előadó felkéri az Európai Bizottságot arra, hogy ezt végezzük el. Értsék meg, hogy mi ezt egyedül nem tehetjük meg, hiszen nem tudjuk, hogy egy adott tagállamnak pontosan mennyi pénze van ilyen célra. Ez elsősorban nemzeti felelősség, a projektekben egyébként ezt az érintett tagállamoknak egyértelműen le kell írniuk. Azt is javasoltuk és kimondtuk, hogy a pénzügyi támogatást nem szabad 2020-as évet követően folytatni, ezért előzetes feltételeket szabtunk a rendelet tervezett szövegében, ez remélhetőleg megoldja ezt a problémát. Az előadóval együtt mi is azon a véleményen vagyunk, hogy nem szabad most már kárenyhítő intézkedéseket tovább folytatni. Ez a bezárást követően indokolt volt, azonban ezek problémákat hiszem megoldották az intett tagállamok, erre, ezekre most már nincs szükség. A számvevőszék és az előadó is ezt kéri, és természetesen éppen ezért meg is vizsgáljuk majd, hogy a jövőben a rendelkezésre álló forrásokat hogyan lehet a legjobban felhasználni. Az Európai Újépítési és Fejlesztési Bankkal fenntartott kapcsolatunkra utaltak, munkatársaim elemzik a helyzetet, illetve azt, hogy hogyan lehet a legjobban tovább folytatni ezeket a programokat. Jó hely van tehát, elnök asszony, együttműködünk és együttműködtünk az előadó úrral, következtetéseinek többségét vele együtt, egyetértünk. Van egy ala, a, apró kis ténybeli e, kérdés, hiszen folyamatosan változnak a dolgok, 143 működő atomreaktorról szóltak az eh, eh, Fazekas úr és Marineszk úr. Ez az adat már nem helyes, hiszen a fukushimai incidenset követően 8 német atomreaktort bezártak, így tehát már nem 143-ról van szó. Ez apró kis korrekció egyébként érdemben nem változtat a véleményen, ezt majd két oldalú kapcsolatunkon keresztül megoldjuk. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük az Európai Bizottságnak, most pedig nincs más hátra, mint hogy a kollégáknak megadjam a szót. Bácsitis úr az első a sorban, parancsoljon. Hát, Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban az a helyzet, hogy a, az erőművek leszerelése egy külön erre a célra összehívott ülés tárgyát képes, képezte a múlt héten. Szeretném megköszönni az Európai Számvevőszék munkáját, szeretném megköszönni Marinescu kolléga jelentését, és nagyon örülök annak, hogy a jelentésben szereplő információk pontosak, tulajdonképpen helytállónak tekinthetők. Aggaszt az, amit a bizottság képviselője mondott. Az Európai Számvevőszék állítása szerint az Európai Bizottság az illetékes a szóban forgó erőművek leszerelésével kapcsolatosan. Az igazgatási alapelvek természetesen megkövetelik egy alapelv betartását, aki a finanszírozás alapjait megveti, annak kell ellátnia a felügyeleti feladatokat is, ami a rendelkezésre bocsátott források felhasználását életi. Pontosan ezzel a problémával szembesülünk jelen pillanatban. Természetesen nem szabad megfeledkeznünk az EBRD szerepéről sem, hiszen igen, nagy szerepet játszott ez a bank a leszerelés folyamata során, különösen az ignalinai erőmű esetében. A bank határozta meg, hogy hogyan történjen a szerződéskötés, és milyen időközönként mely feladatokat kell megoldani. Ami az előzményeket illeti, semmiképpen sem tisztán gazdasági kérdésről van szó, politikai betülete is van mindennek. A 2004-es csatlakozás alkalmával energetikai szakembereink nem feltétlenül tudták megérteni, hogy Litvániának miért kell 2009-ben az ignalinai erőművet leszerelnie. Annak ellenére, hogy tulajdonképpen 2017-ig valószínűleg incidens nélkül tovább működhetne ez az erőmű. Azonban politikai megállapodás született egy jegyzőkönyvről, amelyben az szerepelt, hogy az Európai Unió pénzügyi támogatást fog nyújtani, annak érdekében, hogy megtörténjen az erőmű leszerelése. A finanszírozás nem volt elegendő. 2014-ig nem elegendő ez a finanszírozási alap, most azonban be kell látnunk, hogy mivel politikai kötelezettségvállalást tettünk, 2020-ig valamilyen módon meg kell oldanunk a finanszírozást. Annak ellenére, hogy kifotottunk a pénzből. A végleges leszerelés kérdése megoldatlan egyenlőre. A nukleáris biztonság kérdéskörét is érinti mindez természetesen. Mindenképpen el kell kerülnünk e azt, hogy ne kerüljünk tarthatatlan helyzetbe. Minden kötelezettségünknek természetesen eleget kell tennünk, de az Európai Bizottságnak is eleget kell tennie szerepének, illetve vállalt kötelezettségeinek. Számomra nyilvánvalónak tűnik, hogy a végleges leszerelésért a bizottságnak kell felelnie, konkrét célokat kell megállapítania, megszabnia, konkrét adatokat kell szolgáltatnia, konkrét terveket kell készítenie, ami a felügyeleti feladatok ellátását illeti, és ezeket a terveket, amelyeket a bizottság elkészít, természetesen különböző szinteken meg kell vitatni, meg kell vizsgálni. Meggyőződésem, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság és az Európai Bizottság erőfeszítéseinek segítségével sikerül majd eleget tennünk felelősségünknek. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Gressle asszony. Köszönöm. Nos, az egész jelentés előtt meglepődve állok, hiszen itt 2,58 milliárdot adtunk ki, és még legalább 2,5 milliárdos költsége lesz ennek, mondja a szemvevőszég, és az áll itt a jelentésben, hogy ezeket az atomerőműveket nem visszafordíthatatlanul szerelték le, tehát akár újra be lehetne ezeket indítani. Az első kérdésem a szemvevőszékhez az, hogy a 2,8 milliárd euróval egyáltalán mit értünk el mostanáig. itt minden rendben van az eljárással? Mit tudunk a pályázatok témáját illetően? Ez egy olyan kérdés, amire nem találtam választ a jelentésben. Érdekesnek találom a jelentést, de lehetne egy kicsit hosszabb is. Érdekes pontokat vet fel, amelyeket még el lehetne mélyíteni. Júliusban Ignalinába látogatunk, Litvániába, és a második kérdésem az lenne, hogy milyen kérdéseket kell ott felvetnünk, mit kell még ott majd feldolgozni az önök szemszögéből. Aztán a költségek, a költségek fejlődésének kérdése lenne a harmadik kérdésem, és azt kérném a jelentéstevőtől, Mariantól, hogy az első jelentésben, a saját kezdeményezésű jelentésben a bizottság éves jelentését kérted és ez most nem szerepel az észrevételek között, én ezt szeretném minden esetre bevenni a jelentésbe. A finanszírozást illetően a jelentés némileg határozatlan, ez valóban egy nyitott kérdés, de pontosan ezt a kérdést kell tisztáznunk. Mit teszünk most az ott maradó ö, létesítményekkel, tehát teljesen bizonytalan, hogy mi lesz ezeknek a további sorsa. Mulder, please. Köszönjük, Gressler, asszony, Mulder úr. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Elolvastam a jelentést, és egy panaszom van. Valóban egyetértek azzal, hogy nincs elég tervezés, nincs elég e, e, előzetes e, kondicionalitás. A kettes rajzon ábrán azt olvasom, hogy az elméleti bezárási dátum, és aztán jön egy évszám, és minden esetben bőven e, idő előtt vagyunk, de szerintem minél hamarabb bezárják őket, annál jobb. Például Ignalinában azt olvassuk, hogy az egyes egységet 2013-ban kell bezárni, és 2004-ben már bezárták. Ez szerintem jó dolog. Kérdésem tehát főleg a következő. Amennyire én látom, annak ellenére, hogy a tervezés értékelés nem csodás, a pénzt végül is jól költjük el. De ami még fontosabb, mi az Európai Unió várható pénzügyi költség, kötelezettségvállalása, a többös pénzügyi terv e tekintetben az szemőszék szerint kielégítő, és amennyire emlékszem, Ignalinában a litván energiatermelés jelentős részét adta ez. Most honnan szerzik be a villamos áramot? Hiányuk van. Mi a megoldás, és ebben hogy segített az Európai Unió? Köszönjük, Gárder úr! Ähm, Köszönöm, Állnak asszony. Ebben az összefüggésben két nagy problémáról kell beszélnünk. Meg kell néznünk, hogy a jelentésről való szavazáskor ezeket a jelentéseket világos irányban címezzük. Nem sokkal korábban a költségvetés megalkotásának folyamatában a tanácssal egy hosszas vitát folytattunk arról, hogy a költségek elszaladása a három leállítandó atomerőmű esetében hogyan finanszírozandó, Nos, a következő több éves pénzügyi keretbe is bekerülhet ez a probléma, és ez egy további probléma, amiről feltétlenül beszélnünk kell a tagállamokkal. Hogyha ezt egy nagyobb vita összefüggésébe helyezzem, ahol is több tagállam az EU felé jelzi, hogy az EU költségvetéshez való hozzájárulásaikat csökkenteni kívánják, ugyanakkor Hogyha megnézzük ezen három atomerőmű leállítási költségeit, látjuk, hogy itt pluszköltségek lesznek. Erre az EU-nak szüksége van, tehát ezekre a pénzekre, tehát pontosan meg kell vizsgálnunk, hogy milyen ö, költségeket javasol a parlament a többi éves pénzügyi keretben ennek kapcsán. Tehát szélesebb körben kell majd foglalkozni itt a parlamentben ezzel a témakörrel. Aztán még lenne a kérdésem a számvevőszékhez, illetve a bizottsághoz, hogy tudják-e pontosan, hogy az a pénz, amit az EU a tagállamoknak ö, rendelkezésre bocsájtott az atomerőnök leállítása céljából, azt hogyan használták fel? A háttere a kérdésemnek abban áll, hogy egy németi cég, amely részt vett a projektekben, fizetési nehézségekbe került, mert nem ö, kapta meg a pénzt, noha végrehajtotta a feladatot. Tehát ez képviselőként még érdekesebb pénz, ö, kérdés, tehát ö, a pénzt ö, kiadják, de a tagállamok nem megfelelően kezelik ezt, ö, nem hajtják végre a feladatokat a megfelelő határidőkön belül, és azok az vállalatok, amelyek részt vettek a leállításban, azok továbbra is várnak a pénzükre. Nem akarom elrejteni, hogy itt némi módosító indítványt készítek elő ezzel a témával kapcsolatban, hogy ezeket a tényállásokat felvessük Marinescu úr jelentésében. De még egyszer felteszem ezt a kérdést mindkét intézmény irányában, hogy mennyire pontosak az ismereteik a források felhasználásáról. Köszönjük. Jó néhány kérdést intéztek a számvőszékhez és az Európai Bizottság. Kérem, hogy ezekre röviden válaszoljanak, talán először Fazakas úr. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Először is hadd mondjak köszönetet önöknek, amiért e fontos kérdés kényes, ha úgy tetszik, kérdés iránt ilyen komoly érdeklődést tanúsítanak. Én is tagja voltam az önök szakbizottságának, ezért szívesen vállaltam számvevőszék tagjaként is ezt a témát, mert jól emlékeztem, hogy már korábban 2004 után, amikor itt ültem én is a pacsorokban, mindig felmerült ez a kérdés, hogyan, mire, miként költik az uniós pénzeket, és ennek mi az eredménye. Ugyanakkor a szemőszék tagjaként úgy véljük, hogy a főszerepünk szakmai kötelességünk az, hogy önöknek, hiszen önök hozzák meg a <clears throat> zárszámadásról a döntést, megfelelő információt biztosítsunk az auditban, és majd ezt követően önök, az önök szakbizottság, az Európai Parlament képviselők kell, hogy meghozzák a helyes döntést, önöknek kell tehát ezen információ alapján levonni a következtetéseket. Ebben a különleges esetben főként politikai jellegű döntésekről beszélünk, mi csak kiszolgáljuk önöket, de még egyszer mondom, a politikai következtetést önöknek kell meghozniuk. <clears throat> Először is eh, Balcsitis úr kérdésére reagálnék, remélem jól ejtettem a nevét. Ez nagyon különleges eset. Mindig is különleges eset volt, talán többen is emlékeznek, hogy a csatlakozási tárgyalások során egyébként Magyarország sem volt kivétel az én hazám, az Európai Bizottság oldaláról azt kérték, hogy a meglévő atom erőműveket zárják be. Magyarország esetében Magyarországnak sikerült meggyőzni az Európai Bizottságot arról, hogy a paksi erőmű megfelel az uniós európai normáknak. Litvánia esetében, ahogy az Balcsiti szúr mondta, nem örültek annak idején Farhaigen úr kérésének, hogy zárják be az atomerőművet. Ugyanakkor nem titkos, de legalábbis egy megállapodás eh, aláírásra került, amelyben a gazdasági, szociális és egyéb következményeivel is számoltak egy ilyen döntésnek, és hogy az Európai Bizottság, az Európai Unió hozzájárul a költségekhez. Megvizsgáltuk ezt a dokumentumot, ez egy nagyon általános megfogalmazású dokumentum. Nem mondja meg, hogy mennyivel, hogyan, milyen célokra adna az Európai Unió az Európai Bizottság, hogy hozzájárul a költségekhez. Itt van tehát a kutya elásva, itt a fő ellentét. A kollégámat hallgatva nem tudok ennek egyetérteni, mi szerint az Európai Bizottságnak kell a leszerelés költségeit állnia. Az Európai Bizottságot is értem, parlament véleményét is értem, hiszen a szennyező fizet elv alapján ugyanakkor az adott tagállamnak kell állni a költségeket, és az Európai Bizottságnak segítenie kell abban, hogy megfeleljenek a feltételeknek. Az Európai Bizottság Eh, válaszolva jelentésünkre elmondta, hogy a szolidaritás szimbóluma mindez. Ez politikailag nagyon szép, de még most sem tudja, eh, hogy mi, mit jelent a szolidaritás. Teljes költséget állnak a leszerelés során, a kárenyhítésen mit értünk, eh, ennek költségeit milyen mértékben áll, állhatja az Európai Unió, illetve mi lesz a jövőben. Gressle asszony kérdésére válaszolva elmondhatom, hogy auditunk során alaposan megvizsgáltuk, körbejártuk ezt a kérdést, és ahogy Mulder úr helyesen említette, korrekt módon kötötték el a pénzeket, csalás, visszaélés, korrupció nyomára nem akadtunk. Elkötötték a pénzt arra, hogy bezárják az atomerőműveket és leszereljék őket, illetve a károkat enyhítsék. De egy mozgó célpontra kellett lőni, egy nem is látható céldátummal dolgoztak, hiszen több mint tíz évvel ezelőtt senki sem tudta igazán megmondani, hogy mennyibe kerül majd egy leszerelés, egy atomerőmű bezárás. Örültek annak, hogy megfelelő irányba haladnak a dolgok, de nem voltak világos célok, nem értékelte senkit, hogy mennyibe kerül, mit értünk pontosan bezáráson, leszerelésen, ezért minden került annak, hogy korrektül, megfelelő módon kötötték el a pénzt. Ingeborg Gressle kérdésére reagálva, tehát elmondhatom, hogy ezek az országok vállalták, vállalásaikat teljesítették, bezárták az atomerőműveket. Ugyanakkor Marinescu joggal kritizálja azt a tényt, hogy ez a folyamat nem tekinthető visszafordíthatatlannak. Bulgária 2009-ben talán önök is emlékeznek, amikor a gázellátás akadozott, azt mondta Bulgária tehát akkor, hogy az energiaellátás válságában szívesen újra nyitják az atomerőművet Kozlodújban, ha szükség van rá. Itt vannak a papírok. Három hónappal ezelőtt a Litvánia eh, sajtóban azt olvashattuk, hogy ha, ha nem kap Litvánia elég pénzt az Uniótól, akkor lehet, hogy átgondolják, megfontolják azt, hogy újra megnyissák az atomerőművet. Tehát valóban a költségeket az Európai Unió állta, hogy bezárják az atomerőművet, de sajnálatos módon a folyamat nem tekinthető visszafordíthatatlannak, hiszen maga a leszerelésre nem került sor. Ezért tehát arról kell megbizonyosodnunk, hogy jól kötötték el a pénzt. Ezért mondjuk azt a következtetéseink között, nem a mi dolgunk, hanem az önök dolga politikai testületként itt az Európai Parlamentben eldönteni, hogy az Európai Unió úgy döntsön, hogy következő több éves pénzügyi tervben további forrásokat biztosítson. Az önök jelentésében 550 millió euróról beszélnek, de ne felejtsék, 550 50 millió euró actually an amount which is not sufficient for the needs. Ahhoz túl sok, hogy az e, jó, jól lakni kevés, éhen halni sok, ahogy ezt magyarul szok, szoktuk mondani. Nos, tehát 550 millió nem lesz elég. Előzetes értékelésre van szükség, pontosan hová akarunk eljutni, milyen célt akarunk elérni, e, és ehhez mennyi pénz kell. Két és fél milliárdról is beszélünk, 550 millióról is. Ha csak 550 milliót adunk, honnan a többi pénz? Többen feltették azt a kérdést is, hogy az Európai Bizottság ezzel a mozgó célral mit tudott kezdeni. átadta az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknak a, program kezelését, a bank pedig bankként járt el, azt mondta, hogy itt a pénz, ha el tudják költeni, ám költsék. A kedvezményezetnek kell megfelelően elkölteni a pénzt. Mi ezt alaposan ellenőriztük, e, auditoraink semmiféle visszaélésre, csalásra, korrupcióra nem derítettek fényt. Így az Olafhoz nem volt miért fordulnunk, a csalás elleni hivatalhoz. Ugyanakkor megkérdőjelezhető, hogy az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bankot miért kellett ebbe a folyamatba bevonni, Malinescu joggal mondja, a jelentésében, hogy egy nemzetközi leszerelési alaphoz utaltuk ezt a pénzt, azonban máshonnan ez az alap nem kapott pénzeket, tehát csak európai pénzről volt szó. Az IBRD e pedig nem követhette, nem követte azt a célt, hogy visszafordíthatatlanul lezár, bezárják és leszereljék az atomerőműveket, hiszen pankét nem ez volt az ő dolga elsősorban. Gressle asszony kérdése tehát, mi az ajánlásunk Litvánia számára? Először is az, lássuk, hogy mennyire elkötelezettek mennyire gondolják komolyan, hogy az Ignalina a ignalinai atomerőművet valóban betkezelni és visszafordítatlanul eh, leszerelni, hiszen ez volt a megállapodás az elejétől kezdve. A szemőszék részéről ezért joggal kérdőjeleztük meg, hogy hogy van az, amikor a pénz 80%-át az ABRD-nak utáltuk át, Litvánia esetében, Litvánia kérését követően ezzel eh, párhuzamos csatorna is megnyílt, szakértőként megkérdezem, miért volt erre szükség, hogyan működött, mi volt ez a párhuzamosság, volt-e hatástanulmány, amikor a pénzt átadták az EBRD-nak, és aztán született egy különleges döntés, miszerint Litvánia esetében egy újabb forrás finanszírozási csatornát is nyissunk meg. Ennek mi lehetett volna a hozzáadott értékenek a sajátos megoldásnak? És felmerül mindig az a központi kérdés, ami nem más, mint a enyhítés. A bizonyítékok alapján ajánlásaink azt, mondjuk, azt mondják, hogy fontos a kárenyhítés, de erre minden ország kapott a struktúrás alapból pénzt. Használják ezt a pénzt a kárenyhítésre, a rendelkezésre álló pénzeket pedig a leszerelésre. Azon körül feltételek mellett, mi szerint egy előzetes eh, elemzést kell végezni, és hogy a pénzt a európai hozzáadott érték alapján költik el. Köszönöm. Köszönjük szépen Fazekas úrnak. Farózú, szeretne esetleg hozzáfűzni valamit? Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden szólnék néhány szót a történtekről, és utána válaszolnék a kérdésekre. Az Európai Bizottság minden, mindig azon jogi keretek között tevékenykedett, amelyet a csatlakozási szerződések fektettek le. Ezeket a szerződéseket az összes tagállam elfogadta. Az elsődleges cél azon reaktorok gyors bezárása volt, amelyeket gazdaságilag fenntarthatatlannak tekintettek. Ez a háttere annak, hogy miért nem történt hosszas előzetes tervezési munka a leszereléssel kapcsolatosan. Annak kontextusában kell ezt látnunk, hogy annak idején nem sokkal a Csernobili atomkatasztrófa után voltunk. Rátérve a kérdésekre, a visszafordíthatatlanság kérdése először is. Vannak olyan helyzetek, amikor a visszafordíthatatlanság még nem adott, Az ignalinai erőmű kettes reaktorának esetében erről van szó. Miért van ez így? Azért, mert jelen pillanatban a reaktor magot nem lehet kiüríteni, mert az elhasznált fűtőelemek számára jelen pillanatban építenek egy átmeneti tároló létesítményt, de ez az építkezés még nem fejeződött be. A Bohunice 1 és 2-es reaktor esetében a leszerelési engedélyt már megadták, ezek esetében a reaktorok már nem üzemelnek. Továbbá, mi az alternatíva egy korai bezárással szemben? Egy bizonyos ideig az ignalinai reaktor volt a valaha létezett legnagyobb reaktor, az elektromos áramellátás 70%-át biztosította Litvánia esetében. Éppen ezért rendkívül fontos volt, hogy legyenek hatáscsillapító intézkedések, hiszen egyik napról a másikra lezárták, illetve megszűnt ennek a 70, a 70 os ellátásnak egy része, majd később a második fele is. Hatáscsillapító intézkedésekként a más erőműveket kellett, teljesítményét kellett növelni, jelen pillanatban pedig egy gázerőmű építésén dolgozunk, mint hatáscsillapító intézkedés. Elnök asszony, részletesen elmondhatnánk, hogy hogyan is költötték el pontosan a pénzt, semmiféle gyanúja nem merült fel annak, hogy visszaélésekre került volna sor, ahogyan ez elhangzott, és a számvevőszék mellett két további részletes auditot kértünk, ahogyan már megtettük Bohunics és Koszlodúj esetében, Ignalina esetében is így járunk el. Ignalina esetében sohasem rejtettük vék alá, hogy vannak késedelmek, és vannak viták a megbízott vállalatok és a megbízók között, és azt hiszem, a képviselő, az egyik képviselő úr arra az esetre utalt, amelyben az átmeneti tárolás számára létrehozandó létesítmény egy része már elkészült, viszont még nem fizették ki a vállalkozók nak az elvégzett munkát. Egyelőre ugyanis még nem sikerült megállapítani, hogy a az épülőben lévő létesítmény valóban megfelele a célnak. Ezt egyelőre még meg kell állít, állapítani. Jelen pillanatban azon dolgozunk, hogy lezárjuk ezeket a vételkat és a végső kifizetések megtörténjenek, ugyanis a pénz rendelkezésre áll. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük. Gressle asszonynak van még egy pótkérdése? Nos, amit a bizottság az imént mondott, nos, ez lehetetlenes semmi, hiszen Ignalina döntő szerepe Litvánia szempontjából ismeretes. A bizottság két vagy három évvel ezelőtt egy törvénymódosítást eszközölt, az alternatív energia formák felépítéséhez is használhatóak lennének ezek a források, ennek értelmében is fel is használták. Nos, kérdés az, hogy miért nem a strukturális alapok forrásait használták erre, hiszen ezek erre hivatottak. Én szeretnék védekezni az újabb finanszírozási igényekkel szemben. Nem erre a célra használták fel ezeket a forrásokat, és kérdés az, hogy a bizottság és a strukturális alapok pénzei között miért nem jött erre létre megfelelő együttműködés. Um. Köszönjük, Marinescu úr. Erre vár. Önön van a sor, hogy lezárja a vitát. Kressler asszony kérdésére nem kapunk választ? Esetleg az Európai Bizottság szeretne válaszolni röviden? Csak nagyon röviden, elnök asszony. Semmi sem változott. A csatlakozási szerződésben is már az szerepelt, hogy a pénzt mindkét célra használhatják, leszerelésre, illetve e, enyhítő, kárenyhítő, hatásenyhítő intézkedésekre is. Köszönjük a választ, Marinesz úr, akkor most már valóban öné a szó. Warum, warum, sorry, Frau Vorsitzende, warum? Elnézést, elnök asszony. A strukturális alapok forrásait miért nem használták fel erre a célra? Miért? Does the commission want to A bizottság szeretne még egyszer válaszolni tehát? Nos, a jogalap, az eredeti jogalap változatlan volt, a strukturális alapokból a pénzeket csak kiegészítőleg használták, például energiahatékonysági intézkedésekre. Köszönjük, a számvőszék szeretem valamit hozzáfűzni? Köszönöm elnök asszonyú, ismét szót kaphatok. Ingeborg Gressle asszony kérdése jogos. A szemüvőszék vizsgált ezt a kérdést, és arra következtetésre jutottunk sajnálatos módon a csatlakozási szerződéskor olyan általános megfogalmazás volt a szerződés szövege, hogy bárhogy lehetett őket értelmezni. A szatomerőművé bezárása és leszerelése esetén nagy pénzeket jó lenne konkrét es- intézkedésekre használni, például energiahatékonyság és más hatásenyhítő intézkedések főként, hogyha ez egy különleges alapból történne, nem a struktúrás alapokból. Még egyszer mondom, alaposan megvizsgáltuk a szerződéses szöveget, ez nem volt világos. Megérkezett a kérés a tagállamoktól, a pénzt elkérték, és a végrehajtást az EBRD kapta, ahol a bank azt mondta, hogy eh, megkapták eh, az igényt, a finanszírozási igényt, amit aztán ők elfogadtak, nyilván hisz volt pénz. Ezért van az, hogy, és ezért kértem szót, ezért javasolta azt a számvevőszék, hogy mostantól a hatás enyhítő nem célokra e, leszerelési pénzeket ne költsenek más forrásokból, és említjük is a struktúrás alapokat, kell ezt finanszírozni, hiszen ezek rendelkezésre állnak. A kedvezményezett országok döntése, hogy ezen pénzeket hol és hogyan költik el. A következő pénzügyi tervben egyébként szerepel is ez, hogy a strukturális alapok pénzeit akár 20%-os arányban energiahatékonyság és megtakarítási célokra fordítsák. Ez a hatás enyhítési részét képezheti. És még egyszer el kell mondjam, hogy az Európai Bizottság válaszát szívesen fogadtuk, miszerint a jövőben a következő pénzügyi keretben meghatározott pénz, amelyről majd önök döntek egyébként, csak leszrelésre költhető, és a hatás enyhítésre már többet nem. Ez pozitív hatás. Hát a múltra, múltról nem beszéltünk, de a jövőre tekintve ez mindenképpen pozitív következménye a mi jelentésünknek és az önökének. Így. Köszönjük, Fazekas úr. Van-e még valakinek mondani valója, amit semmiképp sem tud magában tartani? Tisz úr, Kaffin úr, és aztán tényleg le kell zárnom a vitát, és megadom a szót Marinesz úrnak majd. Köszönöm. Ačiū labai e, už galimybę dar kartą. Köszönöm szépen, hogy még egyszer megadja nekem a szót, elnök asszony. Gressle kollégám egy valóban jó kérdést tett fel. Miért nem tudták felhasználni a struktúrás alapok forrásait ezekre a célokra? Az atomerőművek léteztek akkoriban három tagállamban, amelyek egy politikai döntés következtében bezárásra kellett, hogy kerüljenek. És valamennyi 25 tagállam esetében 2004-ben pénzügyi forrásokat utaltak ki, egy bizonyos formula keretében voltak képzésre, mezőgazdaságra és egyéb területekre források, hogy ezek a tagállamok felzárkózhassanak a régebbi tagállamokhoz. És hogy ha használhattuk a struktúrás alapok forrásait ezen célokra, a nukleáris erőmek bezárására, akkor más területekre nem maradt volna elegendő forrás, az nem lett volna helyes, és azért van itt ez a négyes számú jegyzőkönyv a csatlakozási ö, szerződéshez, és a bizottság sem tagadja, hogy voltak bizonyos kötelezettségek, ezek elő voltak irányozva, és soha nem ö, mondta azt ki, hogy a dolgok nem változhatnak meg. Én nagyra becsülöm az Európai Unió nagy hozzájárulását, de egy olyan döntést kell meghoznunk, amely minden fél megelégedésére szolgál. Mr. please. Köszönjük szépen, Kálfin úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Na, a vita végére értünk már majdnem, mégis szeretem volna hozzászólni, mert egy dologban teljesen ellentétes a véleményem a számbevőszék képviselőjével. Úgy gondolom nem a számbevőszék illetékessége, hogy politikai döntéseket fontolgasson, vagy azokra tegyen javaslatot. Azt gondolom, hogy a hatáscsillapító intézkedésekről szó esett, amikor, biztosan szó esett, amikor megkötötték a csatlakozási szerződéseket, és meglepett, hogy a szembevőszék képviselője megkérdőjelezi a csatlakozási szerződésekben lefektetteket. Úgy gondolom a szembevőszék képviselőjének tájékoztatnia kell bennünket arról, hogy a jogalappal jogalapnak megfelelően költötték el a pénzeket, vagy sem. Én ezt várom el a számbevőszéktől. A politikai megjegyzések és a vita újbóli megnyitása úgy gondolom nem tartozik a számbevőszék illetékességébe. Valóban a parlament megvitathatja hogy a jövőbeni időszakra vonatkozóan meg kell -e változtatni a támogatás mértékét vagy mikéntjént, hiszen a bizottságnak abban is igaza van, hogy a technológiai fejleményeket is követni kell, de ez egy olyan döntés, amelyet itt kell meghozni a parlamentben, és én készen állok arra, hogy részt vegyek ebben a vitában. Köszönöm. Very interesting debate. Nagyon érdekes a vita, de már csak öt percünk van, hogy lezárjuk ezt a vitát, most pedig meg kell adnunk a jelentéstevőnknek a szót, szeretné esetleg ezt a vita rendelkezésére bocsátani, vagy szeretne felszólalni? Nagyon rövid leszek, úgyhogy nyugodtan adja meg a szót másoknak. Greszle asszony, egy perc. Még 30 másodperc is elég lesz. Iváló, egyáltalán nem értek egyet veled. Mi mindig is ragaszkodtunk ahhoz, hogy a szembevőszék a hatékonyság kérdésével is foglalkozzon, és hogyha a leszerelésre szánt források 45%-át másra költik, és nem a leszerelésre, akkor azt nem tartom helyén valónak, ezért támogatom a számbevőszék ezzel kapcsolatos megjegyzéseit. Köszönöm. Köszönjük Greszle asszonynak, és a számbevőszék természetesen 30 másodpercben, egy percben válaszolhat. Fél percet perc elég, mert rövid lehetek. Először is olvassák csak a jelentésünket. Nem mondtuk soha azt, hogy inkorrekt módon költötték volna el a pénzt. Nem, a megállapodások értelmében, a csatlakozási szerződés értelmében. A jövőt e, kérdőjelezzük meg, hogyan fogják ezek a tagállamok elkölteni ezeket a pénzeket, csak leszerelésre fogják fordítani a forrásokat. Mondom, még egyszer olvassák el a jelentést, a jövőben hogyan, milyen pénzeket e, fordítanak majd leszerelésre, illetve hogy a struktúrális alapokból az kárenyhítésre vagy a hatások enyhítésére. Ahogy az elején is elmondtam, a szemőszék politikai döntést vagy nyilatkozatot, következtetést nem tesz, mi csak az adatokat, az információkat, a tényeket tárjuk fel, hogy önök ezek alapján meghozhassák politikai jellegű döntésüket. Köszönjük, Fazekas úr. Marinescu úr készen áll arra, hogy lezárja ezt a vitát? Igen, köszönöm, hogy ilyen sokan ilyen komoly érdeklődést mutatnak el fontos téma iránt, csak röpont röviden emlékeztetném önöket arra, hogy Litvánia egy 1,3 milliárd eurót kapott Szlovákia, 630 milliót, Bulgária 860 milliót kapott. Sok pénzről van tehát szó. Gressle asszonynal egyetértek, rengeteg pénzről van szó, és nem sok mindent kaptunk érte cserébe. A leszerelési engedélyeket kiadták, reaktorok nincsenek visszafordíthatatlan stádiumban, és ha valaki újraindítaná az atomerőművet, a reaktort, akkor nem tudjuk, hogy ez biztonságos lenne-e, mert részben már szétszették, leszerelték, ezért nem tudom, hogy ez a reaktor működőképes lenne-e. Két-három megjegyzésem lenne még. Az Európai Bizottság képviselőjétől hallhattuk, hogy a bizottság javaslatában szerepel az, hogy 2020-ban leáll a finanszírozás. Ez csak részben igaz. Ez csak indirekt módon szerepel, a projektek, programok 2017-ben, 18-ban és 20-ban érnek véget, de nem egyértelmű az, hogy ez az utolsó összeg, amit az Európai Bizottság kifizet. Van még egy dolog, a bizottság javaslatában egy középtávú e, értékelés elemzés értelmében az Európai Bizottság megváltoztathatja a véleményét arról, mennyi pénzt ad. Palcitis szúr a felelősséggel kapcsolatban az Európai Bizottság legyen a, fele, a felelősség? Nos, ezzel nem értek egyet. Az európai szabályok értelmében a tagállami a felelősség, ez napnál világosabb. Az Európai Bizottságnak a szerződés értelmében az érintett tagállamoknak csak segíteni kell abban, hogy megfeleljen a kötelezettségeinek. A szerződésben leszerelés és a hatásenyhítés vagy kárnyítés szerepel, sajnálatos mondan azonban az arányok torzak, ez, az a baj tehát, hogy a leszerelésre költötték arányában a jóval kevesebb pénzt, ezért javasolta azt a számvőszék, és jó magam is, hogy a jövőben csak és kizárólag leszerelésre költség a pénzt, hogy legalább az első feltételnek feleljenek meg, szerint az atomerőmű biztonságát garantálják. Gressle asszony említette a tendereket, nem tudjuk, hogy ez ügyben mi újság. Szerintem a jövőben a, az uniós pénzügyi rendelet alapján kell elkölteni. Hát, állítsuk párhuzamba azt, hogy ezt a pénzt hogy kötötték el, illetve strukturális projektek, a strukturális alapok keretében egy projektet hogyan felügyelnek, óriási a különbség. Kövessük tehát ugyanazt az eljárásrendet, mint a struktúrás alapok esetében. Köszönjük Marinesz úr, köszönöm a szemvőszéknek, a bizottságnak is a részvételt, és mindenkinek, aki részt vett ebben a e, vitában. E, május 3-a dél 12 óra a határideje a módosítók benyújtásának 29-e és 29-e kerülhet sor a szavazásra, és júliusban pedig e, ellátogathatunk Litvániába. Ezzel lezárom ezt a napirendi pontot, a hetes napirendi ponttal folytatjuk, a Stavrakakis jelentéssel az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az Európai Teri területi együttműködés céljának a támogatása parancsolja Szávrágákis úr. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Ahogyan tudják, a jövőbeli kohéziós programmal kapcsolatos jogalkotási ö, csomaggal kapcsolatos vita jelenleg zajlik. Az európai területi együttműködés... Επαναλαμβάνω, κύριε. Csöndet a teremben Stavrakakis úr nem tud beszélni. Tehát a rendelkezések nagy része, amelyek az európai területi együttműködést szabályozzák, nos ezek a rendelkezések megjelennek az általános rendeletben is. A tárgyás ezen szakaszában benyújtottam néhány módosítást, amely megjelenik az önök dossziéjában, amely a területi együttműködésre vonatkozik. Nézzük a hetes cikkre vonatkozó módosításokat. Ezek két kérdéssel foglalkoznak. Egyrésztről azon tagállamok esetében, amelyek részt vesznek a programban, meg kell adni azt a lehetőséget, hogy egyetlen szervezet foglalkozon az esély egyenlőségi kérdésekkel. Itt tehát egyszerűsítést javaslunk. A második módosítás a jogszabályok egyszerűsítésére vonatkozik a területi együttműködés tárgyában hogy egyszerűsítsük ezeket a szabályokat, illetve ezeket összhangba hozzuk a közös rendelkezésekkel. Ezzel kapcsolatban javasoljuk a 20-as cikk módosítását. Ennek értelmében a tagállamoknak audit hatósággal kell rendelkezniük ugyanabban a szervezetben, amely az irányítási hatóság. Ezt javasoljuk a többi alap vonatkozásában is. A területi együttműködés vonatkozásában nem volt megfelelő rendelkezés. Az ajudit hatóságoknak nem volt jogkörük arra, hogy különböző tagállamokban auditokat végezzenek, ezért egy könyvvizsgáló csoport létrehozását javasoltuk. A 23-as cikk pontosítja ennek körülményeit. Ezen szakértőknek függetleneknek kell lenniük, megfelelő szakértelemmel kell rendelkezniük. Az audit hatóságoknak be kell mutatniuk audit stratégiájukat. Természetesen meg kell határozniuk valamennyi rendelkezésüket, amelyeket az adott cél érdekében foganatosítani akarnak. A 25. cikk egy egységes szemle használatát teszi lehetővé a készpénzforgalom tekintetében. Ez lehetővé tenni az adminisztráció egyszerűsítését, illetve az auditok egyszerűbb lebonyolítását. Utalnék még a tárgyalásokra, amelyek a közös rendelkezésekre irányulnak. Nos, ez a rendelet a 2017-es, 2019-es teljesítményfelülvizsgálatra vonatkozik, amelynek célja a kitűzött célok felülvizsgálata. Itt a területi együttműködési rendelet keretében kitűzött követelmények megvalósításáról van szó. A hatóságok azt is figyelembe kívánják venni, hogy léteznek partnerségi szerződések is. A területi együttműködéssel kapcsolatos rendelet nem foglalkozik a partnerségi szerződések különleges problémáival, amelyeket a határokon átnyúló együttműködések keretében foganatosítottak harmadik országokkal, amelyeknek lehetnek különlegességeik. Ami pedig a 30 a 41-es cikket illeti, itt egy felügyeleti hatóságot hoznának létre, amely valamennyi programot felügyeli. Ezt létre kell hozni az területi együttműködés vonatkozásában is. A bizottság javaslata nem foglalkozik a különleges jellemzőkkel, amelyek az európai területi együttműködés keretében megjelenhetnek így például a szavazati joggal, illetve az egyes tagállamok igazgatási rendszerei közötti különbségekkel. Nos, ennek azt mondja, ezek voltak megjegyzéseim. Köszönjük Stavrakakis úr, miért megnyitom a vitát. Szeretném az Európai Bizottság képviselőjének megadni a szót, hogyha itt vannak és szeretnének hozzáfűzni valamit. Van itt valaki és van mondani valója? Oui, écoutez, il se trouve qu'au même moment, la commission ITRE... Nos, a bizottság ugyanzen vitát ö, folytatja, és képviselünk 10-15 perc múlva megérkezik. Én természetesen feljegyeztem a kérdéseket, és fel fogom jegyezni a jövőbeli kérdéseket, és ezt közölni fogom az illetékessel. For, for, for discussion. Akkor tehát megnyitom a vitát, van a kérdés, hozzáfűzni való Stavrakakis úr véleményével kapcsolatban asszony. Darf Szeretném megkérdezni, hogy hol a probléma? Miért ítéli meg úgy az illetékes főigazgatóság, hogy nem kell itt lennie, pont akkor, amikor itt erről a pontról beszélünk? Elnök, úgy értettem a tolmácsolásból, hogy egy kicsit később érkeznek, tíz percen belül talán. Ha nincs egyéb kérdés vagy felvetés, akkor talán ön hozzáfűzhetne néhány szót ahhoz, amit Stavrakakis úr az imént elmondott. Ha nem, akkor ismét megadom önnek a szót. A bizottság most szeretne hozzászólni? Nem. Akkor Stavrakakis úr, ha esetleg összefoglalná, Thank you, thank you. Then, uh... Nem kér szót. Jó, köszönöm szépen, akkor lezárjuk a vitát ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatosan. A módosító benyújtásának határideje május 3-a, déli 12 óra. Mivel ez egy jogalkotási vélemény, A módosítások az Európai Bizottság jogalkotási javaslatára vonatkoznak. 2012. május 29-én szavazunk róla. Ezzel lezártuk a vitát. A következő napi rendi pontunk von úr jelentése. Von úr, öné a szó. Okay, uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék először is emlékeztetni minden kollégát, hogy volt már eszmecsere e véleményről április 23-án a szakbizottságunkban, és akkor beszéltünk arról a munkadokumentumról, amely a jövőbeni rendeletet vizsgálta a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság szempontjából, ami lehet, hogy eltér, mint más szakbizottságok. Okay. Ez egy jogalkotási vélemény, így tehát a módosítóink közvetlenül a bizottság jogalkotási javaslátához fűződnek. Felvetettem egy pár fontos kérdést, amely alapján e, a benyújtott e, módosítóindítványok készültek. A vélemény e, elején szerepel egy rövid indokolás, amely rámutat arra, hogy szükség van pénzügyi rendelethez igazítani a közös eh, intézkedéseket, illetve amelyben ez megerősíti azt a megközelítésemet, mi szerint eh, az általános eh, módosítókat az általános részbe, a konkrétakat pedig a konkrét szabályokhoz intéztük. 15 módosító indítványt nyújtottunk be, most ezeken nem fogok részletesen végigmenni, mindenki el tudja ezeket olvasni, azonban mindegyik indokolást, mindegyik módosítót követően egy rövid indoklás is szerepel, amely remélhetőleg elmagyarázza, hogy pontosan miről szól ez az adott módosító individual amendment because there are 15 of them. And I think each heading uh, is uh, important to this committee. Uh, one, for example... Itt van például az a módosító, amely az akkreditációs folyamatot vizsgálja, van egy másik, amely uh, azt, hogy a tagállamok milyen biztosítékot adnak az Európai Bizottság számára a következő a szemek uh, sms kapcsolatban, a következő a pénzügyi korrekciókat, és így tovább, és így tovább. Ezek mind fontos kérdések, amelyek különösen fontosak számunkra, illetve a Regionális Fejlesztési Bizottság számára is, nem is beszélve a rendeletről, illetve a kohéziós politikai alapok kedvezményezetjeiről. A 15-ös módosító névet viselő módosítás a delegáltatósokkal foglalkozik, hiszen jó néhány módosító szerep volt, amely ugyanazt mondja, mi szerint eh, szeretnénk, hogyha a szemövőszék véleményt nyilvánítana eh, a jogi aktusokról, ezekről a jogi aktusokról. Négyzetül annyit mondatok, hogy köszönetet tartozunk a szemövőszék szakértői jelentésért, hiszen készítettek egy ilyet a kohéziós politika jövőbeni rendeletével kapcsolatban illetve segítették a munkámat, amikor elkészítettem ezt a jelentést, illetve az előttünk fekvő módosítók elkészítésében, és a titkárság is rengeteget segített, hogy elkészítsem jelenlegi formájában ezt a szöveget. Végezető kollégák, most pedig várom az önök megjegyzéseit, illetve az esetleges további módosíteket, amelyeket be kívánnak nyújtani hozzá. Thank you very much, Mr. Nagyon szépen köszönjük Von úrnak. Sajnálatos módon ugyanaz a bizottsági képviselő felel ezért a napirendi pontért is, mint az előbbiért, sajnos még mindig nincs itt. Talán megkérném a szemvevőszéket, hogy szóljon hozzá a hatos napi rendi ponthoz, hogyha szeretne. Fazakas úr, szeretne esetleg hozzászólni ehhez a napi rendi pontunkhoz, ez a hatos napi rendi pont? Köszönöm szépen. Semmi hozzá, hozzáfűzni valónk nincs ehhez a témához. Nem én vagyok a jelentés tevője ennek a témának. Egyelőre nincs hozzáfűzni valónk. Elégedettek vagyunk a dolgok eddig állásával. Köszönjük szépen. Kollégák esetleg szeretnének hozzászólni. Greszle asszony. Nagyra értékeltem volna, hogyha a vitát az illetékes főigazgatóság jelenlétében folytathattuk volna. Minden jelentéstevőt figyelmét szeretném felhívni a következőkre. A tanács azon dolgozik, ami a költségvetési rendeletet illeti, hogy a hiba arány megállapítására vonatkozó statisztikák ne legyenek a jövőben reprezentatívak. Jelenleg van egy kockázat alapú minta, és egy véletlenszerűen kiválasztott minta, ha az agráralapokat nézzük, akkor látható, hogy a véletlenszerűen kiválasztott mintában sokszor nagyon rossz, sokkal rosszabb az arány, mint a kockázat alapú minta esetében, ha épp a fordítottját feltételeznénk. Ez azt jelenti tehát, hogy a kockázat elemzés nem egészen megfelelő. A véletlenszerű mintáról nem mondhatunk le, a tanács azonban szívesen lemondana róla. Ez azt jelentené, hogy tulajdonképpen nem tudunk reprezentatív statisztikákat összeállítani, ami hibarányt illeti. Továbbá a tanács azt szeretné, hogy legyenek statisztikai és nem statisztikai módszerek, ami a minták kiválasztását illeti. A nem statisztikai módszer az lenne, hogy eredménye az lenne, hogy adott esetben teljesen valótlan eredményeket kapnánk. Ez elfogadhatatlan, hiszen hogyha csak egy kis részt ellenőrizünk, ellenőrzünk, akkor fontos, hogy az reprezentatív legyen. Ezért kérném az összes kollégát, hogy ez a, ezt a nem statisztikai jellegű módszert vegyük ki. Szükség van, igen, a kockázati alapú mintára, de a reprezentatív vagy véletlenszerűen kiválasztott mintára is. Hiszen Fontos, hogy ez az elemzés valóban megszülessen az illetékes szervek részéről. Tudom, hogy a tanácsban ez egy nagyon vitatott kérdés, de úgy gondolom, nem szabad abba az irányba munkálkodnunk, hogy a hibarányt megszüntessük, pont azért, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel a hibákat is megszüntetjük. A hibarányra szükség van annak érdekében, hogy fenntartsuk a fegyelmet a források felhasználásánál. Hát, ha még érkezik valaki az, az illetékes főigazgatóságtól, ki tudja. Köszönöm. Reméljük valóban így lesz. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Van úr, szeretne még valamit hozzáfűzni esetleg? Úgy látom, másoknak nincs mondani valójuk jelen pillanatban. Very briefly, I think... Nagyon rövid leszek. Azt hiszem, egy megjegyzés hangzott el. A jelentés szól erről kockázat alapú megközelítésről, ez egy tendencia, és hát kár, hogy a bizottság nincs itt, és nem szól hozzá ehhez a témához. De itt a lehetőség, hogy módosítókat nyújtsunk be ezzel kapcsolatosan. Ha Gressle asszony vagy más kollégák úgy érzik, hogy itt módosítani kell a dolgokon, akkor ezt megtehetik egy módosító indítvány által. Elnök, köszönjük szépen Van úrnak, mivel más nem kér szót, szeretném elmondani, hogy a módosító benyújtásának határideje ismét csak május 3-a déli 12 óra, a szabizottsági szavazás május 29-én lesz majd, ezzel pedig lezárom ezt a napi rendi pontot. A következő napi rendi pontunk az ötös napi rendi pont, az Európai Szociális Alap és az 1081-2006 LK rendelet hatályon kívül helyezése. Jelentéstevőnk Katalin úr, Gájer úr elmondaná, hogy mi a helyzet jelenleg az ő nevében. Köszönöm, elnök asszony. Egyre gyakrabban átélhetjük, hogy különböző köntösökbe bújok. Nos, ez mindig is így van, hogyha nagy delegációnk van, olyan képviselők, akiknek nagyon sok feladatuk van, és sokat vannak úton. Katalin Sorin úr jelenleg az USA-ban tartózkodik, és felkért arra, hogy röviden számoljak be helyette erről a témáról. Valamennyien, hogyha a különböző véleményekkel foglalkozunk a struktúrális alappal kapcsolatosan, valamennyien szenvedünk attól, hogy párhuzamosan tanácskozunk ebben a szakbizottságban, a költségvetési szakbizottságban, a szakbizottságban, a foglalkoztatási szakbizottságban, vagy akár a régiben, vagy tanácsokat, tanácskozásokat folytatunk az általános rendeletről és a speciális rendeletekről. A költségvetési rendelettel kapcsolatos tárgyalások sem zárul, zárultak mégre, és nincs még pénzügyi keret. Ennek igencsak tudatában vagyunk. Nos, Iván úr ezen véleménye megszenvedi ezt a problémát, hogy mindezen folyamatok párhuzamosan zajlanak és tervezetével az a probléma most, hogy zajlanak a tárgyalások, és a költségvetési rendelettel kapcsolatos tárgyalás még nem zárult le, valamint a keret rendelet sem jött létre. Iván jelentéstevő úr fenntartja magának azt a jogot, hogy ha még előre haladnak ezek a folyamatok, akkor majd módosító indítványokat fog benyújtani ezzel a témával kapcsolatosan. Nos, a következő javaslatokat én sajnos most részletesen nem tudom bemutatni. Uh, Köszönjük szépen! Most szerencsére itt van a bizottság illetékese, aki hozzászólhat a témához, Lawrence Sens úr, aki a foglalkoztatási főigazgatóságtól érkezett, parancsoljon. Thank you very much, uh, madam. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a képviselő úrnak, aki az előadó nevében felvezette ezt a témát. Köszönjük, hogy ilyen valóban roppant tömör módon készített el jelentését erről a témáról, ahogy az Gája úr is mondta. Egyes témákat nem lehet a szociális alappal kapcsolatban kontextusból kiragadnak kezelni. Itt van például a többi bizottság által javasolt rendelet, amelyet mind figyelembe kell venni. A módosítók világosítanak, egyszerűsítenek a szövegen. Itt van például a hármas módosító, ami úgy tűnik, hogy pontosan ezt a cél szolgálja. Ugyanakkor más esetben a módosítást meg kell vizsgálni a szempontból, hogy az egyszerűsítésnek eleget tesz hiszen ez általános célunk, főként az Európai Szociális Alap esetében, ahogy az Gaia úr is említette, az előadó még további módosításokat is szeretem benyújtani. Jó lenne felvenni vele a kapcsolatot, és folytatni a vitát két oldalú módon. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönjük még egyszer ezt a véleménytervezetet. Thank you very much. Anyone? Köszönjük. Van-e valakinek hozzáfűzni valója az bizottság által elmondottakhoz? Ha nem, akkor Gaja úr van-e valami hozzáfűzni magója, úgy látom, hogy nincsen. But just a minute, Mr. Nem, akkor lezárom ezt. Von úr, von úr, ne menjen még sehova, a bizottság illetékese megérkezett. Vagy hát döntse el, ha van kérdése, vagy meghallgatná a bizottság illetékesét, döntse el Stavrakakis és von úr, hogy eh, kívánnak-e élni ezzel a kiváló lehetőséggel. Okay, why not? Uh, <laughs> but first, uh, uh, I, I close item five. Tehát először lezárom az ötös napi rendi pontot. Május 3-a a módosítók benyújtásának határideje, május 29-e ülésünkön szavazunk, most pedig újra nyitjuk a elnökasszony, elnökasszony, árnyék előadónk megérkezett. Úgy tűnik, hogy ma mindenki késik, talán ő is meg kaphatná a szót, hogy a bizottsággal ő is felvessen kérdést. Melyik, de melyik témának az árnyék előadója Gressle asszony, az nem mindegy. Six. Well... Hatos? A Stavrakakis jelentésnél tartunk. Régi hetes, most már ötös számot visel, és a bizottságnak akkor megadom a szót most a béli örömömben, hogy megérkeztek. Thank you, thank you very much, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Sajnálom, hogy um, nem voltam itt, amikor napirendre került ez a téma, nem voltam tisztában azzal, hogy megváltoztatták a napirendet. Ami az európai területi együttműködést illeti, a fő kérdés itt a következő. Mi az ETC és az általános rendelet között bizottság úgy véli, hogy a közös intézkedések, rendelkezésekről szóló rendelet erre már kiterjed, az európai területi együttműködésről szóló rendelet pedig olyan konkrét klauzulákkal egészítik ki, amely amennyiben és ahol szükséges, de szükségtelenül a közös rendelkezésekről szóló rendeletet nem ismétli meg, itt van például a 110, nem, a 16-os cikk, itt gondolok elsősorban az 5-ös és 6-os módosítóra. A program módosítások eljárására vonatkozik ez, illetve a, az audithatóság és a menedzsment hatóság szétválasztásra. Szerintünk ez nem szükséges, mert ez már máshol szerepel. Még mit ragadnék ki a 25-ös cikkre vonatkozó eh, módosító javaslat, amely véleményünk szerint nem szükséges, ez azt a rendelkezést egészíteni ki, amely egy egységes számára történő fizetést, eh, utalást eh, írna elő. Szerintünk ez csak zavarná a helyzetet, a megfelelő rendelkezések már a közös rendelkezésekre szóló rendelben szerepelnek. Köszönöm, Stavrakakis úrnak úgy tudom, hogy kielégítő volt az Európai Bizottság magyarázata, és hát es, most már ötös napirendi pontot lezárhatjuk, és a hatos, ami hatos napirendi pontot újra nyithatjuk. Eh, először az Európai Bizottságnak adom meg a szót e témával kapcsolatban. Ó, köszönöm elnök asszony, hogy ismét szót kaphatok. Nos, ezzel kapcsolatban azt kell, hogy eh, mondjam, hogy a módosítók többsége jó irányba mutat, érdemi megjegyzésünk nincs is. Talán az egyetlen olyan pont, ahol problémát látunk, ez az az ötös módosítás, amely a, az audit stratégia elfogadását, a bizottság általi elfogadását újra bevezetni. Erről gondolkodtunk mi az eredeti javaslat elfogadása előtt. A jelenlegi programozási időszakban ugyanis ez a szabály alkalmazandó, és vizsgáltuk azt, hogy az akkreditációs folyamattal uh, hogyan járunk el. Az audit stratégia esetében az volt a, az elgondolásunk, hogy nem lenne költséghatékony, hogyha rendszerszerű előzetes uh, ellenőrzésnek vetnénk alá minden audit stratégiát. Úgy érezzük, hogy ez a bizottsági javaslatban szereplő rendelkezések által kellően lefedésre került, az audit stratégiát csak akkor tekintjük át, amennyiben ennek szükségét látjuk. Itt tehát megpróbáljuk az administratív eh, terheket eh, észszerűen, észszerű mértékben növelni. Csak 2007 és 2013 közötti időszakban úgy éreztük, hogy itt, itt nem sikerült megtalálnunk az arany középutat, ezt a megfelelő egyensúlyt, ezért próbáltuk így változtatni a hetes módosító a következő. Itt eh, azt olvashatjuk, hogy mi szerepeljen egy éves tevékenységi jelentésben. Mi ezzel kapcsolatban fenntartással élnénk. Egy tanácsi, parlamenti jogszabályba beleírni azt, hogy mi szerepeljen egy éves tevékenységi van, ami ráadásul egy időközi jelentés az Európai Bizottság főigazgatósága által készített ilyen jelentést. Szerintünk túlságosan magas szintű jogszabály az, hogy ilyen piszlicsári dolgokat e, belevegyünk. Ez persze fontos e, lehet, de hogy pont ebbe a rendeletbe, tanácsi, parlamenti rendeletbe vegyünk be ilyen apró dolgot, Hát ennek nem látjuk értelmét. A 15-ös módosítás az Európai Számvevőszék szerepét írja körül a delegált aktusokkal kapcsolatban vélemény nyilvánításról van itt szó. Fenntartással élnénk, valóban szükség van-e arra, hogy rendszer szerűen, szisztematikusan megtegye ezt a számvevőszék. A nem statisztikai alapú mintavétel olyan kérdés, amely a tanácsban a többször felmerült a viták során, a 116-os cikkel kapcsolatban. A 116 per 1 kapcsolatban a bizottság véleménye az volt, hogy az audit hatóság audit munkája a rendszer auditját és, egy, és a műveletek egy mintáját kell, hogy átfogja, és a részleteket pedig elég delegált aktusban szabályozni. A tanácsi eszmecsere során, vita során az elnökség egy olyan kompromisszumot hozott ető alá, amely szerint a mintavételt statisztikai módszerrel, vagy nem statisztikai módszerrel is végezhetik, mindkettő egyen jogú, rangú. E tekintetben a tanácsi viták során, hiszen két koreperülésen is napirendre ez a kérdés, elmondtuk többször is, hogy hangot adunk fenntartásunknak ezzel kapcsolatban, úgy érezzük ugyanis, hogy ezt a két mintavételi módszert egyenrangúnak tekinteni hívás, elhibázott lépés lenne, és ezzel fennáll a veszélye, hogy az egységes audit eh, elvet ássuk alá, hogyha az Európai Bizottságnak nincsenek meg az eszközei arra, hogy harmonizálja a mintavétel módját. Ezzel megkérdőjelezzük eh, azt, hogy a nemzeti audit szervek által végzett auditok mennyire megbízhatóak, és így ennek komoly következménye lehet. Uh, uh commission on that and on article 116 paragraph 5 a 116-os cikk 5-ös bekezdésével kapcsolatban, hiszen ez kapcsolódik, az audithatóság véleményét hogyan fogalmazza meg, mi ezzel kapcsolatban is fenntartással élnénk, úgy érezzük, hogy Mindkét kérdés kapcsolódik az 56-os cikk, a pénzügyi rendelet 56-os cikkéről folyó vitához, ezért tehát ez a két kérdés e, érdemes félretenni egész addig, amíg a az 56-os cikkről, pénzügyi rendelet 56-os cikkről le nem zárul a vita. Köszönjük Martin úr, mondja az elnök asszony, e, valóban roppant érdekes dolgokat hallhattunk öntől. Az EPP árnyék előadója úgy látom, hogy már nem tudja tovább magába folytani a mondani valóját, hát legyen öné a szó. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. a regi szakbizottságban is nagyon szorosan együttműködtem már. Így hát ejtenék itt is néhány szót az ő véleményéről. Elnézést kérek először is, közlekedési okokból elkéstem, de úgy tűnik mégis időben sikerült ideérnem néppártként. Nagyon egyetértünk a módosító indítványokkal, ami az alapelveket illeti, legalábbis mindenképpen. Vonatkozik ez a négyes cikkre, ami a pénzügyi kigazítások mértékét illeti. Persze figyelembe kell venni a tagállamok irányítás ellenőrzési rendszerének hiányosságait is, Igaz ez az ötös módosításra is, ami az auditot illeti. Először is a bizottságnak engedélyeznie kell egy audit eljárást, de adott esetben ez nagyon nagy igazgatási felhajtással is járhat. Ezért esetleg érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy nem kellene a bizottság kérésére enged, engedélyezni az ilyen auditokat. Szívesen tárgyalnék még erről a jelentéstevővel. Továbbá, ami a 15-ös módosítót illeti a 137-es cikk vonatkozásában, itt arról van szó, hogy a költségvetés ugyanazon fejezetében szerepeljenek a pénzügyi kiigazítások. Beszélnünk kell még egyszer arról, hogy a tagállamok valóban rendelkeznének ezekkel a pénzekkel, vagy nem kellene a korrigált eszközöket a bizottság kezelésébe adni, és utána bizonyos célokra elkölteni. Olyan például infrastrukturális projektekre, ahol nagyon nagy szükség van rájuk. Adott esetben a bizottságnak nagyobb felelőssége lehetne ebben a kérdésben. Azok a pontok, amelyeket továbbá még nagyon fontosnak tartunk, a következők, a strukturális alapokat továbbra is megosztott felelősséggel kell, hogy kezeljék, továbbá az ellenőrző hatóságokat akkreditálniuk kell a tagállamoknak, ez természetesen tehermentesíti a bizottságot, hiszen az ezáltal olyan országokra összpontosíthatja erőforrásait, amelyek még mindig nagyon feltűnőek, mi azonban úgy gondoljuk, hogy a megfogalmazás itt még nem teljesen megfelelő. A kérdés az, hogy a bizottság különleges ellenőrzési feladatokat is elláthat-e a tagállamokban, ezt követően avagy sem. Talán ezt a rendelet még pontosabban meghatározhatja. Egy utolsó pont, amelyről szólni szeretnék, a tagállamok úgynevezett megbízhatósági nyilatkozata. Azt gondolom, itt nagyobb átláthatóságra lenne szükség. Az lenne igazán jó, hogyha a tagállamok saját maguk tennék közé hibaarányaikat az alapokra lebontva, mindezt rendszeresen tennék meg, hiszen így nekünk, Európai Parlamentnek jobb rálátásunk lenne a dolgokra, és jó lenne, hogy a tagállamok ezt önkéntesen maguk kezdeményezésére végeznék el. Erről szívesen beszélnénk még mi a néppárt részéről az jelentéstevővel. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen Piper úrnak, mondja az elnök. Szeretne-e a bizottság még valamit hozzáfűzni, hiszen kérdések fogalmazódtak meg, ha jól értettem, nem? Akkor von úrja az utolsó szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Köszönöm először is az árnyék jelentéstevőnek a megjegyzéseit és a széleskörű támogatását. Sok-sok részletkérdést említett, ez talán nem meglepő, hiszen viszonylag technikai jellegű témáról van szó. Nagyon szívesen tárgyalok ezekről az árnyék jelentéstevővel. Módosítókat május harmadikáig lehet benyújtani, addig nagyon szívesen állok az ő rendelkezésre, többi kolléga rendelkezésére is. Ami a bizottság megjegyzéseit illeti, üdvözlöm, hogy támogatják a mi álláspontunkat. Két-három dolgot említettek, azt hiszem ezt megtárgyalhatjuk a bizottsággal is. A legutóbbi Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság alkalmával, amikor megvizsgáltuk a munkadokumentumot, már kibontakozott egy vita téma kapcsán, azt gondolom, legfőképpen arról kell gondoskodnunk, hogy egyszerűsítsük a dolgokat, ugyanakkor azonban biztosítanunk kell azt is, hogy a felelősség teljes felhasználása a pénzeknek a bizottság kérdéskörébe tartozik, ezt látnunk kell, és a bizottsághoz intézendő megjegyzéseim, kérdéseim ezzel függnek össze. Ilyen például az akkreditáció kérdése, azt gondolom mindannyian nagy mértékben támogatjuk ezt, Hogyha azonban így járunk el, akkor biztosítanunk kell azt is, hogy a végső felelősség mindig a bizottságé legyen. Biztosan a továbbiakban még módosítók születnek ezzel kapcsolatosan is. Elnök, egy rövid megjegyzés a számbevőszék részéről, az utolsó perc a számbevőszéké. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tulajdonképpen most hozzászólnék, hogy újra nyitottuk a napirendi pontot. Előzőleg nem akartam hozzászólni. Biztosan emlékeznek rá, hogy körülbelül két és fél hónappal ezelőtt bemutathattam önöknek az ezzel kapcsolatos jelentésünknek, jelentésünket, és mivel von úr jelentésével kapcsolatosan nem volt megjegyzés, ezért azt gondoltam, hogy talán nincs lehetőség arra, hogy mi is hozzászóljunk, de most miután az árnyék jelentős tevő és a bizottság is hozzászólt a témához, szeretném elmondani, hogy először is nagyra értékeljük és nagymértékben támogatjuk a jelentéstevő úr, von úr jelentését. Nagymértékben egyetértünk azzal, hogy a 7-es és a 15-ös módosító esetében, amelyet a bizottság megkérdőjelez, tulajdonképpen a számbevőszék véleményét tükrözi a jelentéstevő, és nagyon örülök annak, hogy a bizottság által felvetett kérdéseket helyesen válaszolta meg. A hetes pont ugyanis azt jelenti, hogy a végső felelősség továbbra is a bizottságé. Ez az oka annak, hogy a bizottság felügyelő szerepét figyelembe kell venni, ami pedig a 15-ös módosítót illeti, legalább 7 cikk tartozik ide, nem fogok a részletekbe bocsátkozni, szeretném megköszönni a jelentéstevőnek az együttműködést, és köszönöm a javaslatait annak reményében, hogy ezeket valóban támogatni fogják és el fogják fogadni, a, és azok tükröződni fognak a következő rendeletben. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, köszönöm mindenki türelmét és részvételét a vitában. Holnap folytatjuk a munkát reggel 9 órakor ugyanebben a teremben. És a koordinátorok találkozója pedig 5 óra 45-kor lesz ugyanebben a teremben.